Colleagues. Kollégák, kérem mindenki foglalja el a helyét. Elkezdjük a meghallgatást. Szeretném megkérni a jelenlévőket, hogy ne üljenek mások helyére. Tehát ha névtábla van egy széknél, akkor ne üljenek oda. Van természetesen belehallgatási lehetőség, és van internetes webstream, és csak a tagok tapsolhatnak, ha úgy gondolják, hogy tapsolhatnékjuk van. Most pedig üdvözlöm a jelenlévőket, Buzek urat, és saját magamat. Én az Ekon szakbizottság elnökeként üdvözlöm Önöket és Jürki Katainent, aki a munkahelyek, versenyképesség és befektetések kért felelős biztos jelölt. Közös meghallgatásunk van, több szakbizottság vesz részt ezen, hiszen eh, a jelenlévő szakbizottságok témaköreit eh, lefedi a biztos jelölt tárcája. Tehát eh, a TRAN bizottság és a REGI szakbizottság is jelen van a meghallgatáson. A meghallgatás célja az, hogy az Európai Parlament éljen jogával, hogy ismereteket szerezzen a bizottság biztos jelöltjeiről, és hogy segítsen a szakbizottságoknak annak eldöntésében, hogy a biztosok testületének megfelelő tagja lehet-e a jelölt, akit meghallgatunk emlékeztetnék arra is, hogy a biztos jelölt írásban válaszolt már egy kérdő ívre, a válaszokat az összes hivatalos nyelven hozzáférhetővé tettük mindenki számára. Ezen kívül még az összeférhetetlenségi nyilatkozatot is nyilvánosságra hozta a jelölt. A biztos jelölt összeférhetetlenség nyilatkozatával kapcsolatban nem volt semmilyen megjegyzés. Most a meghallgatás egy 15 perces bevezetővel kezdődik a biztos jelölt részéről, és 5 percet kap a meghallgatás után is. A bevezető felszólás után 45 kérdést hallunk, három perc jut egy kérdésre, illetve úgy oszlik meg, hogy egy perc jut egy kérdésre, kettő perc a válaszra. Emlékeztetném a tagokat, hogy eh, nagyon szigorúan betartjuk a három perces kérdez-felelek elvet. 23 nyelven van tolmácsolás, tehát mindenki használhatja anyanyelvét. Ahogy említettem, a parlament internetes honlapján eh, hallható a meghallgatás a webstreamen. Tehát most mindjárt meghallgatjuk a bevezető megjegyzéseket. A biztos jelölt támogatja a munkahelyteremtést, a befektetések reálgazdaságba történő erősítését. Jelenleg az európai gazdaságban befektetési foghív található. Így egy 300 milliárdos csomag szükséges köz- és magán befektetésekre. Juncker bizottsági elnök szerint ennyi szükséges a gazdaság élinkítéséhez. Nem sokára részleteiben is halljuk, hogy a biztos jelölt hogyan szeretné ezt szétosztani kutatás, innováció, oktatás területein hogyan lehet ezeket a forrásokat úgy befektetni, hogy csökkenjen a munkanélküliség, új munkahelyek teremjenek. Ezen kívül az ifjúsági garanciát is konkrét tettekkel kell majd kiegészíteni. Végezetül pedig a bizottságnak és a parlamentnek együtt kell működnie, hogy garantálják, hogy az új gazdaságpolitikai koordináció hatékony és sikeres legyen, és hogy a strukturális reformok szociális kihatásait is figyelembe vegye. Ebben a tekintetben az Ekon szakbizottság koordinátorai javaslatára megkértem Juncker megválasztott bizottsági elnököt, hogy a bizottság gazdasággal foglalkozó tagjait bízza meg a bizottság külső és belső képviseletével. Most szeretném átadni a szót az Emple bizottság részéről Marita Ölfskúg asszonynak. Svédül szeretnék beszélni. Az Európai Unió belső piacára jellemző a szabad mozgás, nagyon nagy potenciál rejlik ebben a rendszerben, hogy mindenki munkához jusson. Azonban, ha a piacnak jól kell működnie, ahhoz ki kell küszöbölnünk a versenytorzítást, a tisztességtelen versenyt, és biztosítanunk kell, hogy tisztességes körülmények között dolgozhatnak a munkavállalók. Természetesen megfelelő kollektív szerződéseket kell érdekükben kötni. Európában pillanatnyilag az a helyzet, hogy a tagállamok szeretnek alacsony bérekkel versenyezni egymással. Ez pedig lehetetlenné teszi a szakszervezetek és az érdeképviseletek munkáját, hogy képviseljék a munkavállalók jogait. Ezen kívül tisztességtelen versenyt teremt az, hogy alacsony bérekkel versenyeznek az európai országok. Ez az európai projektet is veszélyezteti, növeli a populizmust és a nacionalizmust. Éppen ezért Katajnen úr pozíciója nagyon lényeges, és nagyon fontos, hogy itt a munkahely szó áll a új tárcája élén. Um, köszönöm szépen, Ulfskog asszony és Roberto Gualtieri úr, köszönöm szépen, hogy együtt elnökölhetjük ezt a meghallgatást. A menetrendünk alapján itt az Európai Parlamentben ez az utolsó meghallgatás, ami minden bizonyja jó hír a képviselők számára. Nagyon sok meghallgatáson vettünk részt, ezek rendkívül érdekesek voltak, viták az európai problémákról. Gyürki Katainen úr, szeretném köszönteni Önt. Az Európai Bizottság alelnök jelöltjét, és szeretném köszönteni az ECON, a Foglalkoztatási Szakbizottság és az ITRE Szakbizottság kollégáit, illetve azokat, akik a civil szervezetek, a KKV-k, az ipar, a tagállamok képviseletében itt vannak, és azokat is köszöntöm, akik nézik, illetve hallgatják a meghallgatásunk közvetítését. Szeretnénk átláthatóan eljárni itt az Európai Parlamentben, és ezért közvetítjük az interneten is ezt a meghallgatást, amely ott élőben megtekinthető a parlament honlapján. Engedjék meg, hogy szóljak néhány szót. Az ITRE szakbizottság hatáskörébe tartozik a kutatás és az innováció, az ipar, a vállalkozások, a KKV-k, az energia, a digitális gazdaság. Mindezen témakörök befolyásolják a versenyképességet, ezzel mindannyian tisztában vagyunk. És mindezek abba a hatáskörbe tartoznak, amelyért majd az alelnök úr lesz illetékes, és amely területeket ő fog más biztosokkal együtt koordinálni. Nagyon komoly kihívások előtt állunk az elkövetkező öt év során, mindezen területeken komoly kihívások jelentkeznek, és az ITRE szakbizottságban dolgozó kollégáink, hiszen én ezt a szakbizottságot képviselem most, arra törekszenek, hogy megállapítsák, hogy az alelnök jelölt hogyan kíván megküzdeni ezen kihívásokkal, hogy az európai polgárok elvárásainak eleget tegyünk. Köszönöm szépen! és szeretném Gualtieri társ elnök urat megkérni arra, hogy irányítsa az ülést. Köszönöm szépen, Buzek elnök úr. Most pedig meghallgatjuk az első fordulóban a hozzászólókat. Krisztianis Karis következik, a néppárt ITRE koordinátora. Wouldn't we want to hear the commission? Nem akarjuk meghallgatni először a alelnök jelölt urat? Nagyon érdekes volt a bevezető, nagyon-nagyon érdekes, de nagyon gyors is volt. Hibáztam, mondja az elnök. Hát ez az ötödik ülés, úgyhogy kezdek elfáradni. Elnézést, Katalin